folytatottnak nyilvánítom. Holnap, kollégák, sor kerül azon napra, amely az információs technológia és kommunikációs technológia nemzetközi napja. Ez egy olyan kezdeményezés, amely célja, hogy a fiatal nők a tudomány, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika pályáira lépjenek. Ez egy folyamatosan terjeszkedő félben lévő ágazat. Európában ezer diplomásból csak 29 nő jelentkezik, rendelkezik tudományos diplomával, és ezzel szemben 25 férfinak van ilyen irányú diplomája. Tehát mindenféleképpen van még tennivalónk ezen a területen. Jelenleg a nők csak 24%-et foglalják el a technológiai szakmáknak, és inkább administratív szerepköröket töltenek be. A nemek közötti szakadék egyre inkább növekszik, ahogy felfelé megyünk a hierarchiában a technológiai szakadék vonatkozik akár az internethez, vagy a mobiltelefonhoz való kapcsolódásra is. A hozzáférési aránya 12%-kal alacsonyabb az internethez, mint a férfiaké, és sajnálatos módon ez a számarány növekedett az elmúlt években. A holnapi nap remélhetőleg lendületet, ihletet ad arra, hogy együtt működjünk, együtt dolgozzunk a világ összes fiataljával, a jobb jövőn meg kell tennünk ezt a fenntartható fejlődés céljai közül a négyes érdekében az ENSZ szellemiségében, amelynek célja, hogy a fiatalok előtt is megnyit, megnyissa az információ és a technológia világát. Ezért az oktatási rendszereink inkluzívak és hatékonyak kell, hogy legyenek. Ösztönözni kell a fiatal vállalatokat, hogy a nők hozzájárulását ezen területhez valorizálják. Mindenkinek jó munkát kívánok.